Buonasera tutti. Ehm. Mindenkinek szép délutánt kívánok, jó napot. A eheti napi rendet tehát elfogadtuk, és most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez a vita, amely a bizottsághoz intézett szóbeli kérdésekkel kapcsolatos, méghozzá az olajárak emelkedéséből következő válság a halászati ágazatban. Káldek úr kapja meg kettő percre a szót. Elnök úr! Tisztelt biztos asszony, kedves kollégáim! Először is a parlamentnek egy székhelye van, Strasbourg az egyetlen és egyedüli székhelye. 2011. február óta az olaj ár növekedik, 100 dollárt ért el a Brent nyersolaj. Az egész európai halászati ágazatot súlyosan érintette ez az áremelkedés. Ha valakit érdekel, érdekli valakit ez a téma? Kérem, mondják meg, ha nem érdekes senkit, az is megértem. Elnök úr, ha megengedi, akkor egy kicsit megvan, amire mindenki elhagyja a temet, aki nem kíván itt maradni. Kedves kollégák, kérem szépen, akik, akik elkívánják hagyni a termet, tegyék meg, de ha lehet, akkor egy kicsit gyorsabban tessenek elhagyni a termet, és ne folytassanak beszélgetéseket a lépcsőn. Káldekonnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy úgy szólhasson, hogy ne zavarják. az időt nem számítjuk fel önnek, jó? Tehát az órát újraindítjuk. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, meg megismétlem elnézést, el kell mondjam, a parlamentnek egyetlen egy székhelye van, ez Strasbourg. 2011. februárja óta az olajára növekedik, már 100 dollárt is elért. Az egész európai halászati ágazatot súlyosan érintette ez a tény. A halászati árak elszállnak a magasba, mert az olaj is emelkedik, és a kis halászok sorsa valóban meg pecsételődött, hiszen összefügg a sorsuk az olaj árával. Mindenhol a szakemberek, szakértők azt mondják, hogy aggódnak az olaj ára emelkedése miatt. Azt szeretném, hogyha együtt megtennénk mindent annak érdekében, hogy ezek a vállalkozások folytatassák a munkájukat, annak, érde, annak ellenére, hogy nő a kitermelés ára, a halászat ára. Mert az lesz a következő kérdés, a tagállamok ha esetleg kialakulna a helyzet, jó lenne, ha segítenék a halászati ágazatban dolgozókat, és nem kell persze ezzel tönkretenni a konkurenciát sem. Azt szeretném, hogyha a denimis felső határértékét 30 ezerről 60 ezer euróra emelnénk. Nem arról van szó, hogy az európai költségvetés vagy parlamenti költségvetést szeretnénk növelni. A de minimis támogatást elfogadták a tagállamok, és ezt adják a vállalkozásoknak. Persze nem szabad, hogy ez versenytorzító hatással legyen. Több rugalmasságot kérek a tagállamoktól, kérem a bizottságtól, hogy elemezzék ki az eredményeket, és vegyék valóban komolyan a halászati állomány ágazatának agjait, a halászok olyan nők és férfiak, akik méltó megélhetést kell biztosítsanak ebből. Ami a halászat és akvakultúra termékek behozatának növekedését illeti, ez még törékenyebbé tette a halászati ágazatot. A mi érdekünk az, hogy megőrizzük ezt a tevékenységet. Annak érdekében, hogy területrendezésünk, a parti szakaszok rendezése, az élelmiszer ellátás biztonsága garantált legyen, illetve a vállalkozások helyzete is garantált legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kedek. Most pedig megadom a szót eh, Belder kollégának. Kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A halászati ágazatban ag- aggasztó a helyzet. A benzinára magasan van, és a halászati termékek ára történelmi mélyponton. Kedves kollégák, arra szeretném kérni önöket, hogy tartsuk szem előtt a halászat szempontjait, nem csak Hollandia számára, hanem az Egyesült Királyság, Belgium és Németország számára is. Más halaknak is jó ízük van, de azt gondolom, hogy meg kell védeni uh, az említett hajfajtákat. Ez pedig azt jelenti, hogy a ö, uh, saját halfajtáinkat ö, uh, az árveréseken áralat adják el. Nem szabad, hogy a filézett halak ára tovább csökkenjen, ez nagyon fontos a halászok számára, nagyon fontos a tevékenységük folytatása, hiszen halászok tevékenysége nélkül a kereskedelmen sem lesznek hozzáférhetőek ezek a halfajták. Nagyon fontos az áttörés, és kérem, hogy támogassák ezt az intézkedést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Leichtfried úrtól elnézést szeretnék kérni. Azt hittem, hogy ő a spontán felszólások keretében szeretne szót kérni, ő azonban Kadek úrhoz szeretett volna kérdést intézni, hogyha szeretne most kérdést intézni hozzá, akkor megadom neki a szót, tehát Leichtfried úr kap most szót. Köszönöm. Elnök úr, van egy kérdésem Kadek úrhoz, Kadek kollégához bevezetőjében említette azt, hogy az Európai Parlamentnek egyetlen székhelye van, ez pedig Strasbourg. Lehet, hogy fentűnt önöknek, hogy néha Brüsszelben is ülésezik a parlament és a szakbizottságok is. Lehet, hogy ez feltűnt önöknek, hogy az igazgatás egyrészt a Luxemburgban van. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lehet, hogy Kadek úrnak nincsen teljesen igaza. Köszönöm. Prego, Kadek. Kadek úr, parancsoljon. J'ai én csak fel akartam írni a figyelmet arra, hogy a szerződések világosan fogalmaznak. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament, ahol most vagyunk, ezen a héten, ez Strasbourg. És csak Strasbourg. Nyilvánvalóan együttműködünk Brüsszel-el. Ugye, mint önök, havonta két hetet töltök Brüsszelben, sokat dolgozom, nagyon kellemesen érzem magam Brüsszelben, de a parlament székely, Strasbourg, és az is kellene, hogy maradjon. Bene. Continuiamo eh, con i coautori, c'è l'onorevole Britta Remer. Eh, Rémers asszonynak adok szót, két percen parancsoljon elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A benzinár folyamatos növekedése nagyon sok vállalat számára az Európai Unióban plusz terhet jelent. Különösen az európai halászok szenvedik meg ennek a kárát hiszen a halászok ezeket a többletköltségeket nem tudják eh, beépíteni a jobb eh, árakba, illetve nem tudnak több halat kifogni. Az észak-afrikai helyzet, a közel-keleti helyzet tovább súlyosbította az ő körülményeiket. Éppen ezért eh, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a benzin árának növekedése milyen hatással van a gazdaságra, a foglalkoztatásra az Európai Unióban, mely ágazatok veszélyeztetettek különösen, illetve hogyan tudjuk támogatni a veszélyeztetett ágazatokat, anélkül, hogy mindez versenytorzulást okozna. Éppen ezért felszólítjuk a bizottságot arra, hogy ezt vizsgálja meg. Nagyon fontos, hogy az európai halászati ágazatot támogassuk és megszüntessük a harmadik országokból történő importfüggőségünket, illetve hogy ezt az importfüggőségüket ne növeljük tovább. A közös halászati politika reformja előtt állunk, és ez kötelez bennünket arra, ezen téma kapcsán is, hogy óvatosak legyünk, és ne ideje korán cselekedjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Reimers kolléga a Roduszt kollégának adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztosasszony, kedves kollégánk. Az európai halászat súlyos válságban van, kollégáim erre már utaltak. utaltak. Minden európai halász jelentős bevételi kiesések miatt panaszkodik. Kedves kollégák, miért csökkennek a halászok bevétele és jövedelme? Ennek három oka van. A halállomány csökkent, az, á, az árak is Csökkentek a halászati termékek árai, ahol uh, nagy igény van erre, és uh, aján, az ajánlat is jelentős, illetve az olajárak jelentős növekedése kapcsán a vállalkozási költségek növekedése, növekedése. Kollégák, a politikának feladatai vannak. Itt meg kell mindent tennünk, amit megtehetünk, és szeretnék hangsúlyozni azt, hogy mi az, amit mit, me- mit megtehetünk. A konzervatívok állásfoglalás indítványa többet ígér, mint amit megtehetünk. Ők a de minimis támogatások 100%-os növekedését kérik 300 ezerről 600 ezer euróra. Az olajárak szubvencióját szeretnék ebből fizetni, de az olajárak szubvencióját nagyon sok tagország nem engedheti meg magának. A legtöbb európai halászon ezzel nem segítünk. Ezen kívül a másik két probléma továbbra is fennmarad. Egyrészt a túlhalászat, ezzel, ez, itt a helyzet csak fokozódik, másrészt pedig a piaci ára kérdését sem oldjuk meg ezzel. Ami a halászat pénzügyi támogatását illeti, én ennél sokkal nagyobb problémát is látok. A tagországok az európai halászati alapból felvehető támogatásokkal nem élnek, még akkor sem, ha az Európai Unió 50%-ot támogat. Nagyon fontos változtatnunk a halászok érdekében. Kedves kollégák, kollégák csütörtökig próbáljunk meg egy differenciáltabb megoldásra javaslatot tenni, értelmes és fenntartató a halászati ágazat érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. Lövin asszony kap szól. 1 perc, 30 másodpercen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kadek kollégámnak is, hogy lehetőséget biztosított erre a vitára egy alapvető kérdésben. Először is, amikor az olajárak növekedéséről beszélünk, akkor itt két ágazatot kell megemlítenünk, amelyekre nem vonatkoznak az energiaadók. Ez a légiközlekedés és a hajózás, beleértve a halászati ágazatot is. Tehát arányosan tekintve az Európai Unió minden ágazata kapcsán a halászatokat kevesebb mértékben érinti az olajárak növekedése, hiszen ők már kivételt képeznek a, az adóztatás alól, és itt egy rejtett támogatásról van szó, amely lehetőséget biztosított az európai halászok számára, hogy a csökkenő halálomány tovább halásszák. A halászati ágazatban azok a szegmensek, amelyek a legnagyobb mennyiségű foszilis olaj árakat fogyasztják, a fenékhálós halászati típusok. 10%-kal növekedett 2008-ban a kihalászás, és ezzel is a halászatot támogatták. Sok ígéretet tettünk nemzetközi szintéren, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátását. 2050-ig 80-95%-kal, ezen kívül ígéretet tettünk még arra, hogy a környezetvédelmi szempontból káros anyagokat kiküszöbül. 2020-ig Nagoyában tettünk erre ígéretet a WTO-ban, szintén arra összpontosítunk, hogy hogyan tudjuk kiküszöbölni a halászati ágazatban a versenyhelyzet torzulását előidéző tényezőket. Azt gondolom, hogy ha az Európai Unió a de minimis támogatások növekedését szeretne megvalósítani, akkor ezzel az Európai Unió vezető szerepét aknázza alá jelenlegi tárgyalásokon, és e- olyan jelzést küld a világon ezzel, hogy más országok is növelhetik e- az olajár növekedése miatti támogatásaikat, és ezzel um, nyomást gyakorlunk a halállományra, és nem erre van szükségünk jelenleg. Meg kell fordítanunk ezt a tendenciát, hiszen mindezzel csak rossz uh, üzeneteket küldenénk. A piacnak az olajárak növekedését uh, meg kell oldani, és erre kell, hogy összpontosítson a bizottság is a halászati politika reformjában. Köszönöm szépen, Lővin asszony, Damanaki biztosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, a bizottság tisztában van a jelenlegi helyzettel a halászatban az olajárak növekedése egy fontos tényező, de nem egyetlen oka mindazoknak a problémáknak, amelyekkel meg kell küzdenünk. Az olajárakra történő utalás a helyzet megoldása kapcsán a bizottság eh, arra eh, bíztatja az Európai Uniós tagországokat, hogy éljenek az Európai Halászati Alap támasztotta lehetőségekkel. Ezeket a tagországok eddig még nem használták ki, kevesebb mint 20%-ával éltek a teljes támogatásoknak. A magas olajára kérdését azzal tudnánk leginkább megoldani, hogyha azokkal a, a politikákkal élnénk, amelyek a halálomány visszaállítását segítenék, és valószínű, hogy az olajárak növekedések, az olajárak továbbra is növekedni fognak az elkövetkezendő években az elmúlt héten csökkentek az árak, de ettől függetlenül arra kell számítanunk, hogy az olajárak relatív magas szinten maradnak. Éppen ezért a bizottság a reformok keretében, a közös házati politika reformja keretében azon gondolkodik, hogy hogyan támogathatja a kevésbé olajigényes halászati módozatokat. A cél az ágazat a reformja, illetve nagyon fontos, hogy ellenállóvá tegyük az ágazatot az olajárak növekedésével szemben. Egy ilyen típusú megközelítésnél tisztelben kell tartani ezt az elvet, hogy minden finanszírozási támogatás nem növelheti a halászat intenzivitását. Fontos, mint említettem, ellenállóvá tenni a halászati ágazatot az árak növekedésével szemben, és maximális szinten fenntartható kihalászott állományról kell gondoskodni. A több a hal több halászati lehetőséget jelent, és ez pedig jelentősebb, magasabb bevételeket jelent az ágazat érintettjei számára általában. A de minimis küszöbb megemelése nem új kérdés. A bizottság készítetett egy tanulmányt 2008-ban, és megvizsgálta a 3000 euróról 100 ezer euróra történő növekedést támogatottként. Nem tudjuk elfogadni ezt a javaslatot, a tanulmány is felhívta erre figyelmet, három oka van mindennek. Egyrészt azért, mert egy ilyen típusú növelés eltorzítaná a halászati tevékenységeket az intenzívebb technológiák irányába, és a tengeri környezetet is megterhelni. A második ok a nagyobb és olajfelhasználás szempontjából intenzívebb hajók több támogatást kapnának, mint a kisebb hajók, azok a halászhajók, amelyen kevesebb üzemanyagot fogyasztanak. Nem gondolom azt, hogy itt bárki támogatni szeretné ezt a tendenciát, és támogatni szeretné a nagyobb halászhajókat, annak érdekében, hogy ő több üzemanyagot használjanak. A harmadik ok, és ez sokkal fontosabb, mint az előző két ok, a parlament néhány tagja már ki is tért erre fontos szempontra. Nagyon sok tagország kénytelen megszorító intézkedéseket megvalósítani, éppen ezért csak limitált politikai támogatottságot élvezhetne tagországok részéről ez a javaslat, egy olyan javaslat, amely a közkiadások növelésére alapszik. Még akkor is, hogyha a de minimis küszöböt megemelnénk, és megemeltük, nagyon sok tagország nem rendelkezik megfelelő pénzekkel ahhoz, hogy ezt az új lehetőséget kihasználja, és nem szabad, hogy ők az adófizetők pénzéből gazdálkodjanak erre a célra. És hogyha a tagországok megemelnénk a de minimis küszöbet, akkor ez eltorzítaná a versenyt, és nem egyenlő feltételeket teremtene a különböző tagországi hajóflották között és ez az összes említett ok közül talán a legfontosabb, ami az üzemanyagadó alól történő kivételt jelenti, a halászatra nézve, mi ezt nem tudjuk elfogadni, és nem lehet ezt a az ügyet csak az európai jogalkotással megoldani, hanem globális szinten kell vitázni róla. A nyersolaj adó masszív torzuláshoz vezethetne az európai flották hátrányos megkülönböztetésével, és ez károsítaná az európai kikötőket, hiszen a hajók csak az Európai Unión kívül vásárolnának üzemanyagot. Éppen ezért arra bátorítjuk a tagországokat, hogy éljenek a halászati alappal. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor szeretnénk átadni a frakció felszólalóknak a szót. Fraga Estövös asszonynal kezdjük. A néppárt nevében. Igen. A közös halászati politika reformjával kapcsolatban az eh, Európai Néppárt szeretné kifejezésre jutatni, hogy nagyon aggódik az ágazat anyagi helyzete miatt. Hiszen az európai halászati ágazat nagyon komoly problémákkal küzdik. Látnunk kell, hogy szinte semmilyen árképzési lehetőség nincsen. Nagyon sok az illegális halász. Nagyon nehéz az illegális halászat ellen fellépni. Éppen ezért az Európai Unióban sokkal erősebben kellene támogatni a közös halászati politikát. A pillanatnyi válságban a fogyasztó sem tudja megfizetni a minőségi halat. Ezen kívül a magas energiaárak is hozzájárultak az ágazat nehézségeihez. A közös halászati politikában az a helyzet, hogy számos vállalat kényszerül arra, hogy bezárja kapuit, hogy más orientációt keressen, máshol keresse megélhetését, hiszen egyre kevesebb a támogatás. A kérdésnek az alapja az, hogy tisztázzuk hogy a közösségi költségvetés számára nem külön teher a de minimis segítségek, támogatások megemelése, hiszen például az agrár ágazat, a közlekedési ágazat is megkapja ezeket a támogatásokat. De hát biztos úr az utolsó pillanatban még eh, zöld utat adott a javaslatnak. Az Európai Unión belül az aránytalanságok is szembetűnőek. Nem helyén való az, hogy bizonyos tagállamok jobban finanszírozzák a halászati alapot, mint más. Az egyes államok hagyd döntsék el, hogy éljenek a támogatással, vagy nem. Köszönöm szépen, most pedig Katrin Trotman kap szót. Köszönöm szépen. Nos, hát a halászok, halászók a halászok pontosabban egyre többet tájékoztatnak minket a nehéz helyzetekről. Nagyon nehéz, ami a halászati kvótát életi, a flotta helyzeté, további nehézségeket okoz az, hogy hihetetlen magasba szökkent az olaj ára csökkenteni. Ha nem tudjuk ezeket az árakat, két éve fluktuál a helyzet, ami a, az európai halászok mindennapját illeti, mindenkit érint. Kiváltképpen a parti és kis gazdaságba tömörülő halászok helyzetét nehezíti ez a helyzet. Támogatnunk kell őket, erről őket biztosítanunk kell, nem csak az Európai Bizottságban, kérjük is a bizottságtól, hogy a de minimis határokat emelje föl, mert gyakorlatilag így tudnak a válsággal megbirkózni a halászok. Nem másról van szó, átmeneti intézkedésről, amelyet ez a sürgős helyzet indokolta tesz. 2007-ben a bizottság hasonlóképpen reagált, és itt van egy újabb olajár csúcs, már emléket, említettem néhány konkrét akciót. Szeretnénk, hogyha a csak ismétén aktívan lépne fel. Nagyon fontos, ahogy eh, Fragászlászor is említette, hogy meg kell néznünk, hogy a tagállamok valóban a rendelkezésre álló összegeket felhasználják-e. Ha megnézzük az új európai vezeti politika reformját, nos, hát a halászok szívesen vállalják a változásokat. Sokan azt mondták, hogy készek erőfeszítéseket tenni, kiváltképpen ami a halálomány megőrzését illeti. Ez kollektív felelősség valóban. Nagyon fontos, hogy a külső tényezők ne tegyenek, eh, ne tegyék őket áldozatokká. Hatásosan, gyorsan kell tisztelt biztos asszony fellépni, és ön üzenetet közvetítene a halászok felé, és ugye megerősítenénk azt a kapcsolatot, amely a szakmai bizottság eh, között fennáll régóta. Köszönöm szépen, Trotman asszony. Most pedig Chris Davis kapja meg a szót. Ma a halászokat kívánok támogatni, mert nő az üzemanyag ára. Holnap a gazdák, aztán a teherautó sofőrök, és mi van a benzinkutasokkal? Hát az ő nyerességük is csökken. Mindenki, mindenki szenved az olaj ár emelkedésétől. Hát a támogassuk egymást, dotáljuk egymást. Ez egy nagy butaság. Ehhez egy ilyen igazi amerikai politika, a szexuális érdekeket tesszük a középpont az Európai Parlamentben. De mit is vet fel ez a parlament? Mindenki azt mondja, hogy legyen fenntartható hazati politikánk. Amikor aztán valóban tenni kell valamit, akkor senki sem érti a fenntartható szót. Mindenki elfelejti. A bizottság világosá tette, megértik, hogy a halászati ágazat nem működik gazdasági szempontból, nem működőképesek, de ez nem az emelkedő olajára következménye, hanem a fenn nem tartható halászati gyakorlat, amely évtizedek óta jellemzi a halászatot. Mert az a baj, hogy a, hogy a halászok nem tudják a halászás költségeit rátenni a fogyasztóra, hát akkor nézzük meg, hogy mi történik a fenn nem tartható gyakorlatokat támogatni, dotálni, nem lehet így csökkenteni a túlhalászást, amelyek okozták a problémákat. A parlament egy hónap, a biztos asszony egy hónapja a bizottságban Kádek úr feltette a kérdést, és igazából az hangzott el, a biztos asszony szájából ma is, meg akkor is, hogy nem az ő feladata az olajárak miatt különbségeket fedeznie. Köszönöm szépen, Davis kolléga! Most pedig eh, Marek Grobarczyk kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A közös halászati politika alapja, illetve az egyik alapja az, hogy eh, környezet barátnak kell lennie. Hiszen a halálományt úgy kell menedzselni, hogy eh, ne kerüljön veszélybe. Az európai halászatban nagyon fontos az a természetbarát fenntarthatósági szempont. Tudnunk kell, hogy itt kulturális értékek továbbadásáról is szó van. Ez is a közös halászati politika egyik célja. Gazdasági szempontból vizsgálva a dolgot pedig eh, elmondhatjuk, hogy eh, a gazdasági egyensúlyt egy bizonyos szinten kell tartanunk. Amennyiben eh, drasztikusan változnak a körülmények, most konkrétan az olajárak emelkednek óriási mértékben, akkor az európai halászati politikának olyan mechanizmusokat kell találnia, amely, amelyek gondoskodnak arról, hogy a halászatot megfelelő támogatásban részesítsék. Az Európai Unió nem engedheti meg magának azt, hogy az európai tengeri gazdálkodás a közel-kelet irányába tolódjon el. Figyelünk kell például arra is, hogy Izland például a halászati politika miért sem szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. Éppen ezért gyorsítanunk kell a halászati politika reformját. Ismétlem, nagyon lényeges, hogy védjük a környezetet, és ebbe beletartozik az is, hogy a halakat is megfelelő módon védjük. Nézzük meg, eh, hogy eh, milyen regionalizációs tendenciák figyelme, figyelhetők meg a halászaton belül. Ki kell deríteni azt is, hogy eh, az ilyen regionális tendenciáknak milyen hatásai lehetnek az egyes tagállamokra. Végezetül pedig gazdasági válságban vagyunk, és ennek nem szabad addig elvezetnie, hogy veszélybe kerüljön a halászat. Köszönöm. Köszönöm, kolléga úr. Most pedig beszél, kolléga kap másfél percre szól. Eh, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy meg vagyok elégedve azzal a válaszsal, amelyet Demeneki biztos asszony adott erre a kérésre, tehát az olajár emelkedésére és annak következményeire a halászok szempontjából, mert eh, egy valódi kérdés eh, fogalmazódik meg a politikai koherenciát illetően az EU részéről. Van egy olyan csuta és tendencia az olajár emelkedése, Tudjuk mindannyian, hogy ez fenntartó vagy tartósan bele van írva az olaj jellegébe, tehát ez magától értető. Tudnunk kell tehát, hogy a növekedés, a támogatások növekedése, nos, ami az ár emelkedések véletlenszerűséget illeti, meg kell nézni meg a következményeket. Az EU-nak, az Európai Uniónak következetesnek kell lennie, és szigorúnak, ami a klímaváltozás elleni küzdemet illeti, és a CO2 kibocsátások csökkentését. Most ezek az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó célt sem szabad szem előtt éveszteni. Nem arról van szó, hogy ellentétes üzenetet kellene megfogalmaznunk, nem szabad ellentmondásos politikát folytatni. Nem szabad, hogy a halászok hozzájárulnak ahhoz, hogy az energiaügyi helyzet oda vezet, hogy nem tudjuk betartani a célkérdezéseket, őket segítve, a halászati lehetőségeiket. Nem szabad a, a támogatásoknak kell ebben az értelemben szerepet játszanunk, nem pedig az ár ingadozáshoz kapcsolódó konjunkturális támogatásokat kell elfogadni. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Valészám kollégának. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ma egy olyan témáról beszélünk, amelyel 2008-ban is foglalkoztunk. Az Európai Parlament kifejezte szolidaritását a halászokkal. A bizottságtól azt kértük, hogy konkrét intézkedéseket dolgozzon ki, amelyek valóban eredménnyel e, járnak a halászati ágazat leginkább sújtotta területein. 2003-ban a halászati költségek megháromszorozottak az Európai Unióban. Ez az új olajár emelkedés ahhoz vezetett, hogy 40%-át kell a befolyó jövedelmeknek, e, pontosan a költségek 40%-át a fogyasztókra terhelik rá. Az elmúlt hónapokban kialakult tendencia még súlyosabbá, súlyosabbá tette a helyzetet. Az olajárak azonnali kihatással vannak a halászok csökkenő jövedelmére. És ez egy ördögi kör, mert a megnövekedett olajárak kihatással vannak minden másra. Több üzemanyagot használnak fel, További intézkedéseket foganatosítani kell a bizottság részéről, és a de minimis felső határértékét föl kell emelni 30-ról 60 ezer euróra, három éven keresztül kell ez érvényben maradjon. Ez egy olyan javaslat, amely meg tudná óvni ezt az ágazatot, pénzügyi nehézségeiket tudná enyhíteni. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm! Most Andrés Baréa. József, a kolléganő kap szót. Kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A plenáris ülés napirendje nagyon tele van. Azonban mégis találtunk időt arra, hogy eh, erről a kérdésről beszéljünk. Ez eh, megmutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a kérdést. A európai közös halászati politika mindenképpen megreformálandó. A jelenlegi olajdrágulás is azt mondja, és elképzelhető, hogy az olaj ára nem fog úgy visszaesni, mint például múlt héten. Az Európai Uniónak mindenképpen olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyeket már régóta követelnek a képviselők, és amelyeket a tagállamok kormányzatai is követeltek már elég régóta. Most átláthatóan, világosan kell cselekednünk közösségi szinten. Olyan intézkedéseket hozni, amelyek azonnal segítenek. 2007-ben jóvá hagyták már a de minimis támogatásokat, azonban többet szeretnénk. De van, aki biztos asszony, személyesen is szeretném megkérni önt, hogy járjon utána, milyen további lehetőségei vannak a halászati politika támogatásának. Hiszen eh, nem volt elég rugalmasság, éppen ezért eh, nagyon sok jó megoldási lehetőséget nem is tudtunk alkalmazni. Jó lenne, hogyha a halászati alap új felhasználási lehetőségeit is megvizsgálhatnánk. Jó lenne, hogyha a kisebb üzemeket támogatnák, a mélytengeri halászatot és a távolabbi területeken történő halászatot. Említette, hogy új intézkedéseket is szeretnének megvizsgálni. Látjuk, hogy a halászat üzemanyag függését is valamennyire csökkenteni kellene. És pedig a fenntarthatóság célkitűzésével összhangban. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés, azonban ugyanolyan fontos a szociális fenntarthatóság is. Nagyon sok halász szenved a jelenlegi helyzetben. Tudnunk kell, hogy eh, legalább egy ideiglenes lehetőséget kell nekik adni. Köszönöm, most pedig Bilbao Barandika kolléganőnek adom át a szót. Köszönöm, elnök úr sürgősen konkrét intézkedésekre van szükség, hogy segítsünk ennek az ágazatnak, hiszen nagyon szenvednek a halászok az emelkedett olajárak miatt. A halászok egyre kevesebbet kapnak a kifogott halakért. Most pedig az új válság még mélyebb, még jobban elmélyítette ezt a válságot. Arról van szó, hogy az ágazat túlélje a jelenlegi válságot, túlélje a jelenlegi olajáremelkedéseket is. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az innováció lehetőségei is megvannak. A flották energiahatékonyságát például növelni lehetne. Lehetne alternatív energiaforrásokat is felhasználni a flottáknál. Meg kell vizsgálnunk, hogy az energiapiacon milyen lehetőségeink lennének. Még köszönöm. Köszönöm. Most pedig eh, Nikulescu képviselő kap szót. domnule președinte doamnă comisar trebuie să fim conștienți că prețurile la țiței Köszönöm. Tudatában kell lennünk, hogy az olajárak nem fognak csökkenni. Valamennyi csökkenhetnek, azonban 30-40 dollár per hordó ár soha nem lesz már abból kell kiindulnunk, hogy legalább 80 dollárba fog kerülni az olaj hordója. Éppen ezért új intézkedésekre van szükség, új politikára. Az európai halászok óriási nemzetközi konkurencia alatt állnak. Számos régióban a halászat az egyetlen gazdasági tevékenység, az egyetlen munkahely, ami jut még az embereknek. Nagyon fontos az, hogy a magas olajárakkal szemben olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek főleg a kis halászati üzemek helyzetén segítenek. A halászati politika szorosan összefügg az energiapolitikával és a környezetvédelmi politikával. Köszönöm. Most pedig Kriton Arsenisnek adom át a szót. De. Köszönöm szépen. Biztos asszony, kedves kollégák! Nem lesz halászati ágazatunk Európában, ha csak nem elkezdjük óvni, védeni a hal állományt Európában. Meg kell néznünk persze a halászainkat is. Igaz, hogy a parti és kisméretű halászat nagyon sokat szenved ez az ágazat tehát. És amikor arról beszélünk, hogy egy intézkedést szeretnénk kiszélesíteni, amelyet nem fogadtak el nagyon sok országban, a gazdasági válság azt jelentette, hogy nagyon sok mediterrán ország nem kellett él, élhetett a de minimis szabályjal. Meg kell néznünk, hogy a közös európai halászati alapból hogyan lehetne segíteni ezeknek az országoknak, amelyek végig mennek, keresztül mennek a válságon, hogy segíthessék halászaikat és felülemelkedjenek a problémákon. Személyesen én támogatom azt, hogy erősítsük meg a Deniminiszt, egy-két aprósággal. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos a kis halászat és a parti halászat, és segíteni kell azokat a halászokat, akik valódi fenntartható halászati gyakorlatot alkalmaznak. Nem akarjuk, hogy ez több halászást jelentsen Európában. Ezeknek az intézkedéseknek nem szabad veszélyeztetniük a környezetvédelmi eh, feltételeket Európában. Nem szabad a halászokat attól visszatartani, hogy hatékonyan váljanak. Egyetértek önnel, biztos asszony. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet az európai halászati alapot aktívabbá tenni, kiváltképpen ami azokat az országokat illeti, amelyek nem vettek részt ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló Jótova asszony. Kettő percre. Köszönöm szépen, elnök. Biztos asszony, kedves kollégák. Elég sok elég sok feltételt fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy garantáljuk az új halászati politikában a fenntartható halászatot. Ugyanakkor a halászok függenek a időjárási, viszontagságos időjárási viszonyoktól és mástól, ez például a magas olajár. Mindennek mindez ezt az ágazatot majdnem tétek kényszerítette. A de minimis szabály 2013-ig marad érvényben, és itt az idő arra, hogy vizsgáljuk felül, ha valóban komolyan gondoljuk a halászat jövőjét. Az olajárak olyan gyorsan emelkednek, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy az, az uniós szabály elége ahhoz, hogy garantáljuk az európai halászok érdekeit. Én elvárom a bizottságtól, hogy felülvizsgálja a 30 ezes de minimis szabályt is felemeli 60 ezerre. Emellett a bizottságnak aktívan kell támogatni a tagállamokat abban, hogy éljenek a lehetőségekkel, a források lehetőségekkel. Néhány tagállam csendben marad, elhallgatja ezeket az ügyeket, mert ez oda vezetne, hogy újabb terhet rónyának a költségvetésre. Amikor a saját halászaik gyakorolnak rájuk nyomást, akkor ezek az országok Brüsszelre mutogatnak. A bolgár halászok nem is tudják, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Petíciókat készítettek többször a kormányhoz intézik ezeket, de nem tudnak semmit a de minimis szabályokról. A tagállamoknak mindent lehetővé kell tenni, hogy valóban elviselhetővé tegyék a magas olajár miatti csapás hatásait. Aztán itt van még a nagyon nehézkes eljárások kérdése, amelyek segítségével pénzt lehet kérni az EU-tól, ideértve de minimis szabályt. Nagyon hálás vagyok Kadek úrnak, hogy ezt a kérdést ma felvetette. Egy másik kérdés föltennék. Az Európai Bizottság hogyan fogja arra bátorítani a tagállamokat, hogy éljenek a de minimis lehetőséget? Mit kívánt a bizottság, hogy egyensúlyt teremtsen a között, hogy hogyan ellenőrzik a pénz felhasználását, illetve hogy hogyan férhető hozzá? Köszönöm szépen, Jutov asszony. Köszönöm szépen, mondja Sánchez Presedo. Ami az olajár emelkedést illeti, ez egy strukturális dolog. Arról beszélünk, hogy nagy magas a kereslet, alacsonyabb a kínálat, nagy fluktuáció jellemzi ezt az ágazatot, ezért kell támogatni a halászokat abban, hogy valamennyien enyhítsük a magas olajárakból fakadó problémákat. Ami a de minimis szabályt illeti, ott ugye arról van szó, hogy a kereskedelem, a verseny nem szabad, hogy eltorzuljon mindenek következtében, tehát eh, lehetnénk ambiciózusabbak is a 2020-as stratégián túl, a közös halászati politika reformján túl, azt hiszem, hogy koherens válaszokat kell megfogalmazni, az ágazatban megfelelő szerkezet átalakítására van szükség, a leggyengébb tagállamok támogatásáról is van szó, a kis és középtermelőkről. Itt is kellenek rövid távú intézkedéseket, ugye ahogy ezt a biztos asszony is említett, hogy a haszáti alapból vannak felszabadítható összegek, ezek nagyon is összeegyeztetőek más hosszú távú programokkal. Köszönöm szépen! Mm, Grelier kolléga egy percre. Kedves kollégák, az unió halászai tudjuk három nehézséggel néznek szembe. Először is a kvótarendszer nagyon összetett, igazából nincsen teherosztás, nagyon is korlátozó gyakorlatokat kell ö, megvalósítani. Aztán a, nincsen nagyon szakmai továbbképzésre lehetőség. És a harmadik ö, kihívás az olajárak emelkedése. Nagyon nehéz a halászat ebben a közegben. 2008 és 10 között az ára fluktuációja 100-200 euró hetenkete az elveszett eurók száma, egyes halászok száma, és ez egy állandó szám. Én egy kikötővárosban élek, és a bizottság ugye azt szeretné, illetve önök azt szeretnék, hogyha de minimis határmértéket emelnénk. Nagyon jó lenne, hogyha a tevékenységükből méltó módon tudnának a halászok megélni. Nem a halálomány újra termelésre van szó. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet bemutatni az Európai Uniónak azt, hogy éppen ma, Európa napján valóban meghallgatjuk a halászok kérését. Ez egy nagyon jó kezdet lenne, biztos azt köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most pedig Ferreira kolléga kapja meg három percre a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, ami az olaj és üzemanyagárak jelentős megemelkedését illeti, ez még inkább súlyosbítja a halászati ágazat válságát. Az egyszerű túlélés csak nagyon kis nyeressége lehetséges. Egyszerűen nem lehet az üzemanyag árak ingadozását, nem tudják felfogni, nem tudják feldolgozni. Emellett a jelenlegi importpolitika is oda vezet, hogy az eladási árak mm, csaklanak vagy csökkennek, de a végfelhasználó ára nem változott, nem csökkent. Ami a közös halászati piacot illeti, ez nem vezetett oda, hogy nőnének az értékesítési árak, és hogy jobban szétosztanák az érték, többletérték láncból. Nagyon sok vállalkozásnak be kellett zárnia a kapuját, és több ezer halászati gazdaságot be kellett zárni, és több ezer munkahely veszett el az üzem anyag ár emelkedése miatt. A kisparti halászok Portugáliában ők különösen súlytottak, a halászok 90%-a parti kis halász, és a bizottságnak ez a merevsége, hogy elutasítja azt, hogy fontos intézkedéseket foganatosítson, ezt már megint hallottuk ma biztos asszony szájából, hogy nem hajlandó elmozdulni. Csak egy megoldás kínál. Az egész flottát, azt a roncsá nyilvánítsuk, és nem veszik figyelembe az egyes tagállamok halászati flottájának különbségeit, az eltérő halállományokat. Az ágazat egyetlen problémáját nem oldották meg, a halászatot néhány kevés kézben összpontosítják. A sürgőség, az azonnali megfelelő reakció, a halászok, az ágazat, szociális, gazdasági kényére, ez nem történt meg. Nagyon jó lenne, ha stabilizálnánk, ha garantálnánk az üzemanyagárak stabilitását, a rendkívüli intézkedéseket így lehetne támogatni. az üzemanyag árak sotlálisan magasak, éppen ezért szeretnénk olyan intézkedéseket is, amelyek segítségével közép és hosszú távon lehetne a megélhetés és a túlélés garantálni. Nagyon fontos a, felvét, a vevői árak, felvásárlási árak változása is, és nagyon fontos támogatásra van szükség a flotta modernizáció szempontjából, kiváltképpen ami a halászati eszközök hatékonyságát, a ö, környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő magasabb teljesítményű motorcsónakok használatot, amit életi. Egyes tagállamok intézkedhetnek, de kellene közösségi intézkedések is, hogy a különbségeket, amelyek a tagállamok fennállnak, ne tegyük még inkább égbe kiáltóvá. Nagyon fontos, hogy pont a kisebb gazdaságokat sújtja ez a helyzet. Köszönöm szépen, most jön a spontán felszólalók listája. Mm, Mátolát Robert Gabriel kapja meg a szót. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem. A halászati ágazat válságban van. A halászok bevétele nagyon alacsony, és nagyon gyakran szelektivitás jellemző. A fenntartható gyakorlatokat kell megtalálnunk, és be kell avatkoznunk. Kadek úr azt kérte, hogy legyünk koherensek. Azt gondolom, hogy egy olyan dolgot elvárhatunk, ami megállapozhat. Nem értjük azt, konjunkturális segélyintézkedéseket adnak kivételes intézkedésekre. Nem szabad magára hagyni ezt az ágazatot, a de minimis szabályozásokat meg kell növelni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Csatlakozni szeretnék mindazokhoz, akik elmondták a halászok alacsony jövedelme miatti aggodalmukat. Ezt a magas üzemanyagárak csak súlyosbították. Jogosan hangzott el az, hogy az üzemanyag ára, nyersolaj ára a kis és középvállalkozásokat súlyosan érinti, hiszen ők már így is meg kellett, hogy nyírválják bevételeiket. A magas nyersolajárak kevesebb halászatot jelentenek, és nagyon alacsonyan mozognak a végső eladási árak is. Harmadik országokból importálunk halászati termékeket, és a pénzügyi nehézségek ahhoz vezetnek, hogy a halászati tegékenység korlátozódott, munkahelyeket veszítünk el. Azt gondolom, hogy áttörése van szükség a halászati ágazatban és a bizottságnak, rövid és hosszú távú intézkedésekre egyidejűleg kell javaslatot tenni, annak érdekében, hogy halászaink jövedelmi problémáit megoldjuk. Köszönöm, mondja az elnök. Rueda képviselő kap szót. Parancsoljon. Árstruktúrálásra van szükség az európai halászati ágazaton, és el kell uh, mozdulni az üzemanyag igényes, destruktív halászati módozatoktól, kevés energiát fogyasztó és fenntarthatóbb, hosszú távú, környezetvédelmi szempontból és gazdasági szempontból hathatós megoldásokra van szükség. Éppen ezért a halászati ágazatnak több köztámogatásra van szükség, de ha ezt megtesszük, akkor ez, ezzel rossz jelzést küldünk a közös házati politikával kapcsolatban, és arra ösztönözzük a hajókat, hogy energiaigényesebb megoldásokat választanak. Ez egy óriási hiba lenne. Strukturális problémáról van szó, és legyünk világosak. A jelenlegi helyzet megmutatja azt, hogy 17%-ában a halálománynál túlhalászás történik, ha ennek az ellenkezőjét tesztük, akkor ez nagyon-nagyon rossz kezdeményezés lenne. Köszönöm szépen, Roméva képviselő Enin úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, kollégáimtól olyan témákról hallok, amely ugye a fenntarthatósággal kapcsolatosak, és arról van szó, hogy támogatni kell a, ezeket a szakmákat, mert nem tudnak túlni, de pont hát az ellenkezőket tenni. A halászok egy dolgot kérnek azt, hogy élhessenek abból, amit csinálnak, és hogy folytathatják a munkájukat. Ha az olajár probléma, és pontszerű probléma, akkor kutatásba kell befektetni. Olyan motorokat kell kifejleszteni, amelyek kevesebb üzemanyagot fogyasztanak. A halászati reform az azokat teszi tönkre, akik kevesebb anyag, üzemanyagot használnak kisebb motorokkal. A nagyokat, azokat támogatjuk. Állandóan csökken um, ami a, a tehát a halboltban nagyon drága a hal. Amúgy meg azt mondjuk, hogy egyre inkább csökken a halak ára, mint a fevedői ár. Ami fontos, hogy reformáljuk meg a kvótarendszert, ugyanakkor meg kell nézni, hogy a szakmában milyen gyakorlatot alkalmaznak. Nem szabad, hogy megint a kis halak szenvedjenek, míg a nagy halak meggazdagodnak. Bronz kolléga. Köszönöm, elnök úr. A növekvő nyersolaj ára problémát jelentek a halászok számára, de ez csak a legutóbbi probléma, nem az első. A, a brit flotta számára a legnagyobb probléma az, hogy az Európai Unió tagjai, az, a UK az Európai Unió számára 70%-et biztosítja a halol államának, de csak 13%-ához jogosult a kvótáknál. Azt gondolom, hogy arányosabb részét erre lenne szükség 300 ezer tonnáról 7 ezer tonnára csökkent tőkehal állomány um, az Egyesült Királyságon. Hosszú távon a brit halászok nem tudnak visszaszorulni az Európai Unióból, de a közös halászati politika keretében joguk van ahhoz, hogy fair módon kezeljék őket. Több napot töltenek a brit halászok a tengeren, mint mások, és a brit vizeteken nem a brit flották végzik a túlhalászást, hanem mások. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kolléga. Biztos asszonynak adom meg a szót, de van ki asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Értem az aggájaikat, és osztozom ezekben a halászok alacsony bevétele miatt, különösen a kis halászajog tulajdonosai szenvednek ettől a tengerparti térségeken. Egy olyan problémáról van szó, amely a nyersolajárán növekedéséből adódik. Ebben önök biztosak? Újból és újból beszéltünk már erről a problémáról, és kiderült az, hogy már az olajárának növekedése előtt megvolt ez a probléma. Én értem, hogy az olajárának növekedése csak tovább súlyosbította ezt a problémát, de ennek a problémának a fő oka mindig is a túlhalászás volt. A túlhalászás a határokon túli halászat, amely a halálományt nem tarthatja egészséges állapotban. És ezt a problémát a közös halászati politika reformjával kell megoldanunk. Természetesen az olajárakról beszélünk most, erről szól a vita, igen, ez valóban probléma. Beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk szembenézni ezzel a problémával. Az egyetlen módja a megoldásnak, hosszú távon, fenntartható távon, hogyha ellenállóbbá tesszük a szektort az olaj árának növekedésével szemben. Ez az egyetlen megoldási lehetőség hiszen nem tudhatjuk azt, hogy milyen mértékben fog tovább növekedni az olajára, mi történik. Például, ha Belgiumot vesztük, a legutóbbi válság után Belgium javi, Belgium javították a flották motorjait, és 20%-kal csökkentették az olaj fogyasztását. Tehát ez a megoldások egyik lehetségese. Ettől függetlenül, és akkor itt vissza is térek az önök javaslatára, a bizottságnak kész, számára készült egy javaslat, hogy a minimis, de minimis külszöbbet csökkentsük. Nézzünk szembe a problémára. Milyen küszöbről van szó? Egy olyan támogatási küszöbről, amelyet a tagországok a saját ágazataiknak juttathatnak. Hogyha a bizottság most megnöveli a küszöböt, akkor ez azt jelenti, hogy csak az olyan tagországok támogathatják a halászokat, akik egészséges költségvetéssel rendelkeznek. Tehát ezzel nem fair, nem egyenlő feltételeket teremtünk a tagországok között az ágazatban, és csak a leggazdagabb tagországok szeretnek egyértelműen fogalmazni a világosság kedvéért engedhetnék meg magukat, magunknak ezt. És hogyha növeljük a küszöböt, akkor csak a nagy halászhajók élvezhetnék az előnyöket. A parlament néhány tagja nem tudja elképzelni azt, hogy én megnöveljem ezt a küszöbet. A tagországok saját támogatásukat nyújthatják az ágazatnak. A, a gazdagabb tagországok már most megtehetik ezt, ami a halászati alapokat illeti. Szeretnék megmagyarázni valamit. A tagországok csak 20%-át aknázzák ki ezeknek a lehetőségeknek. Néhány parlamenti képviselő azt mondta nekem, hogy a finanszírozás a probléma, mert nem tudjuk az alapot felhasználni, de létezik a rugalmasság. A tagországok újra allokálhatják a finanszírozásokat, minden egyes tagország megteheti ezt. Csak Olaszország jött el a bizottsághoz, és kérte az átallokációt, átutalást. Miért nem próbálják meg a tagországok a saját kormányunkat meggyőzni arról, hogy használják megfelelően az alapokat. Ha tényleg segíteni akarunk, és hogyha van egy probléma a felvevő kapacitással kapcsolatban, akkor mindenkit eh, érint ez. De nem történt erőfeszítés a tagországok részéről, tehát az egyértelmű válaszom az, hogy igen, megvan a finanszírozás lehetőség, igen, a tagországok ezt felhasználhatják, igen, a tagországok a saját forrásaikból is használhatnak, de minimis küszöbb növelést, tehát ha meg akarjuk változtatni a helyzetet, és megnöveljük a küszöböt, akkor ezzel eltorzítjuk a fair versenyt a tagországok között és a kisebb és nagyobb halászhajók között. Ezt meg kell, hogy értsük. Természetesen van egy probléma, általános jellegű probléma, erről Tudunk beszélni a reformokról szóló vita keretében arról, hogy mit tudunk tenni a kis halászhat, halászhajók és halászatok érdekében, és minden más javaslatról tudunk vitázni, de a de minimis küszöbök növelése nem fog előbbre vinni bennünket a probléma megoldásában. Köszönöm szépen, biztos asszony, mondja az elnök. Ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra csütörtökön kerül sor délben, most pedig három perces szünet következik.